Good morning. Good morning everybody. Good morning. Jó reggelt, kíván, jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Várjuk még a kollégák nagy hullámát, hogy megérkezzen, vagy kezdhetjük a napi renden? A napi rendet mindenki megkapta. A következő módosításokat szeretném a koordinátor ülések Ez egy nagyon fontos közlemény. Van egy érintett képviselő, aki kérte, hogy rakjuk át, mert nem tud itt lenni. Elfogadják, köszönöm. Ma délután 16 órakor kezdődik, a 15 óra helyett Tehát 17 óra 45-kor fejezzük be a rendelkezésre álló nyelveket látják. A webstreaming ugyanúgy, mint eddig működik. A harmadik napi rendi ponthoz jutottunk a magyarországi helyzethez. Szavazást rendeltünk el a, a, az INTA belügyi szakbizottság kérdéséről. Hogyha készen állnak, akkor kezdjük el a szavazást. Kérem a berendezésbe helyezzék be a szavazókártyájuk. Köszönöm szépen. Äh, Két módosító indítványt visszavontunk a 9.11-et, úgyhogy kezdjük el a 23-as módosítóval. Igen, nem, kérem, szavazzunk igen, nem, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom, mínusz egy, jó. Amúgy is elutasítottuk volna, tehát elutasítottuk, köszönöm szépen. 24-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 25-ös igen, nem, tartózkodás elfogadva. 26-os igen, nem, tartózkodás ellenőrizzük a 26-ost. Azt hiszem elfogadtuk, de jobb, ha elfogadtuk. Jó. Jó, rendben. Tehát akkor, ha 8, 8 lenne, akkor elutasítottuk volna, de nem. 27-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 23 igen, 32 bocsánat, igen, nem elfogadtuk. 33 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 34 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös igen, nem, Akkor ezt is ellenőrizzük. A 35-ös lezárom az ellenőrzési szavazást. Itt egyértelmű az elutasítás. 36-os igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 37 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 38 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 1-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, igen, nem, tartózkodás elfogadtok. Három, ez nem, igen, nem, tartózkodás. Ezt is ellenőrizném. Lezárom. Elutasítottuk. Négyes, ezt visszavonták. Nem, elnézést, igen nem, tartózkodás elfogadtok, ötös igen, nem, tartózkodás elfogadtok, hatos igen, nem, tartózkodás elfogadtok, hetes igen, nem, tartózkodás a, kilen, a tíz elfogadtuk, tizen egyes kompromisszum igen, nem tartózkodás elfogadtuk, 13 igen, nem tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de lehet, hogy nem ellenőrizzük, jó? a 13 az ellenőrzés alatt elutasítottuk. 14-est visszahozták, 15 igen, nem tartózkodás, elfogadtuk. 16 igen, nem tartózkodás, el, elutasítva. 17 igen, nem tartózkodás, elfogadva. 18 igen, nem tartózkodás, elutasítva. 19 igen, nem tartózkodás, elfogadva. 20-as igen, nem tartózkodás, elfogadva. 21 igen, nem tartózkodás elfogadva, 22 igen, nem tartózkodás elfogadva. Ezzel a zárószavazáshoz érkeztünk, név szerinti szavazás megnyitom. Kérek valakit, hogy még egy valaki jelzik, legyen szíves, és akkor le tudom zárni a szavazást. 12 igen szavazattal, két tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm szépen. Akkor Celler kollega, igen, így van, ő is elfogadja kártya nélkül, plusz egy szavazatot még hozzáteszünk, köszönöm. Ezzel elérkeztünk a, a négyes napi rendi ponthoz. A, feltételezem, hogy Von kollega itt van. a szocialista frakció elmondaná nekünk, hogy van kollega mikor várható. Úton van? Rendben, akkor jó. Akkor nézzük az ötös napi rendi pontot. Szintén nincs itt az előadó. Mi van még? Most nem lett még egyszer szavaznunk a magyarországi véleményről. Pirinszki kollega. Köszönöm, elnök asszony. Feltételezem, hogy az ötössel folytatjuk akkor? Az a baj, hogy Ines a, az előadó sincs itt. Nem, ő engem kért. Jaj, jaj, persze, tényleg. Bocsánat, akkor így a dolgok egyszerűsödnek. Számvevőszék? Nos, figyeljünk. Kilenc órakor szoktunk kezdeni, az azt jelenti, az a kilenc óra, amikor ott van egy kilences és mellette két nulla. Jó, hát elnézést valóban. Akkor mi legyen? Volt régen egy képviselő, aki mindig ö, csapkodott jobbra-balra, hogy öt perccel kész, később kezdtük az ülést, mert a tolmácsok itt ülnek, és semmit nem csinálnak. Mondjuk az egy picit még jobb volt, mint ez, de most ez, ez elfogadhatatlan. Na jó, de hát a delegáció képviselőinek is itt kellene lenni. Most nem lehet egyszerűen bármilyen témát elkezdeni, anélkül, hogy az illetékesek itt lennének. Ha valaki úgy gondola, hogy én akarom ezt az ülést, és nekem csináljuk, akkor most azt megmondom neki, hogy nem. Na jó. Von kollega mikor jön? Autóban ül? Ja. Most lett volna mód arra, hogy beszéljünk erről. Az egyebek között van valakinek bármi, amit el akarna mondani? Senki. Akkor öt percre szakítsuk félbe az ülést, jó? Talán meg kellene gondolni, hogy nem érnie meg, hogyha a parlament mindenkire vásárolna egy-egy órát, elég sok pénzt megtakaríthatnánk vele, akkor néhány percre most szakítsuk meg az ülést, és várjuk, hogy valaki, ha szerencsénk van, akkor a számvevőszék, ami valószínű von kollega, de hogy valaki ide érjen. Ja, wir nehmen. Tut mir leid für die Nagyon sajnálom, hogy félbe kellett szakítani az ülést, folytassuk. Megérkezett kollégánk. A, az albániai misszió kiküldetés előkészítésénél tartunk. Úgy tudom, hogy a FIROM is E témakörhöz került térbeli megfontosálók alapján. Van kollega, meg is adom önnek a szót, hogy az Albán misszióról, az Albán kiküldetésről beszélványon. Köszönöm szépen, sajnálom, hogy elkéstem, egyszerűen nem indult be az autóm, nem voltam itt a szavazáson sem de néhány dolgot szeretnék elmondani. A misszióval kapcsolatban hadd mondjam el, hogy néhány dolgot javasoltunk Albánia, Firom, Macedónia együtt, Skopje is, azért, mert alapvetően néhány óra lett volna, és egy este Albániában csak, hogyha semmi más nem veszünk hozzá, és úgy gondoltuk, hogy így bővítjük. Megfelelő időben van az utazás, a bizottság a múlt héten jelentette be, hogy Albániával megkezdi a társ, tárgyalásokat. Tudjuk a korábbi számvevőszéki jelentések alapján, hogy van még néhány kérdés, amelyet meg kell vizsgálni. Ezek között a jogrendszer problémái, a bírák függetlensége, és természetesen korrupciós vádak. Ezek azok a dolgok, amelyet, amelyeket a delegáció meg fog vizsgálni. A kollégák egy programtervezetet kaptak Mikeltől a titkárságról, úgy tűnik, hogy nagyon jó. Projekteket is meglátogatunk, minisztériumokba megyünk, úgyhogy a két és fél napba nagyon sok ülést, projektet tudtunk bepréselni. Ösztönözni szeretném a kollégákat, hogy jelentkezzenek a delegációba. Sajnos korábban nagyon kevés tagú küldöttséggel mentünk, reméljük, hogy most jobb lesz, hiszen Albánia fontos, és jó lenne, hogyha nagyobb számban nem csak egy-két taggal tudnánk elutazni. Köszönöm szépen. Már valóban régebb óta látható, hogy a kollégák kevésbé készek arra, hogy utazzanak, valóban nem nagy a delegáció. Cigler urat üdvözlöm, aki Albánia Bosznia-Hercegovina bizottsági egységének a helyettes vezetője. Meg is adom a szót. Köszönöm szépen, Grészle asszony. Nagy öröm számomra, hogy elmondhatom a kapcsolatainkat Albániával. Uh, Már 2008-ban vízummentes utazás volt Albánia, albánok számára. 2009-ben tagságot, tagságért folyamatnak 2010-ben megírtuk a véleményt, és aztán azt javasoltuk, hogy meg lehet kezdeni a csatlakozást, de 12 kulcsfontosságú témára kell koncentrálni 2014-ben, tehát négy évvel késben, később Addigra megállapítottuk, hogy a jelölt ország státuszt megkaphatja az ország, hét feltételt teljesít, öttel még dolgozni kell, és azt javasoltuk feltételekhez kötve, hogy megkezdődhessenek a csatlakozási tárgyalások. A feltétel az volt, hogy, hogy a bírák és az igazságszolgáltatási rendszer vonatkozóan előrelépésre kerüljön sor. Ez az úgynevezett vetting program, ami ez egy nemzetközi monitoring művelet, az Európai Bizottság vezeti, és Európai Uniós, illetve amerikai bírák dolgoznak ezzel, ebben együtt velünk, tehát monitorozás, átvilágításra kerül gyakorlatilag sor egy screeningre, Megvizsgáljuk tehát, hogy a bíráknak milyen a szakmai háttere, van-e korrupciós vagy szervezetbűnözéshez kapcsolódó száluk. Eddig 20 ilyen bíró, illetve ügyészről derült ki, hogy el kell hagyniuk a szolgálatot. Egyeseket a screening csoport hogy úgy mondjam, bocsátott el, mások pedig maguktól távoztak, hogy ne kelljen ezen a screeningen, át, átvilágításon átmenni. Hiszen ez egy nyilvános folyamat, és nagyon nagy hullámokat vet. Önök egyes nemzetközi megfigyelőinket meghallgathatják, fölvehetik velük a kapcsolatot, ez egy nagy, fontos projekt most kezdődött, nagyon érdekes lesz. Ez összefügg a politikai agendával, Albániának sikerült ezt a feltételt teljesítenie. Most ez múlt héten volt, hogy az Európai Bizottság ugye a teljes ajánlást megadta a csatlakozatás tárgyalások megkezdéséhez, hiszen úgy láttuk, hogy ezeket a feltételeket teljesítették. Egyéb öt további kulcsfontosságú dolog, ez a korrupció elleni harc, az a szervezet bűnözés elleni harc kérdése, ezeken a területeken nagy előrelépést értek el, ez nem azt jelenti, hogy mindent elvégeztek, minden házi feladatot elvégeztek, hiszen a reformok legintenzívebb része akkor lesz, hogyha a csatlakozási tárgyalások elkezdődnek, és minden benchmarkot sikerül teljesíteni. Egyes országok számára ez 6-7-8-9 évig tartott 23-24-es fejezet igazságszolgáltatás belügyek tehát ez nyilván a munkánk részét képezi. Az Európai Bizottság nemrégiben a nyugat-balkáni stratégiát kiadta, és Juncker biztos, bizottsági elnök Albániába látogatott február végén, és ezen stratégiában egyrészt világos perspektívát adtunk, hogy az Európai Unió valóban komolyan gondolja a csatlakozást, de teljesen világos és nem diplomatikus módon világossá tettük, hogy a jelenlegi helyzetben nem tudnak csatlakozni. Tehát további erőfeszítésekre van szükség, ezt világosá tettük, főleg a jogállamiság területén. A nyugat-balkáni stratégiában az Európai Bizottság azt is nyilvánosságra hozta, hogy hat flagship kezdeményezésre fognak koncentrálni. Ezek a következők a digitális agenda, a jogállamiság, biztonság és migráció, a konnektivitás, tehát közlekedés és energia, Nyugat-Balkánon és az Európai Unióban szociogazdasági fejlődés, illetve a megbékélés és a jó szomszédi viszonyok. Egy olyan régióról beszélünk, amelyben még a 90-es években és súlyos háborúk, terrorista fenyegetés volt a jó szomszédi viszonyok nagyon fontosak azért is, hogy elkerüljük azt, hogy olyan ország kerüljön be, amely aztán másokat zsarol, vagy, vagy nyomás alá helyez. Ezeket a konfliktusokat meg kell oldani az EU-s csatlakozás előtt. Ez a kontextus Mogherini asszony múlt héten a bizottság nyilatkozatát közzétette, Tusk elnök pedig ezen a héten beszélt erről, Juncker elnök is ott volt, tehát nagyon hát fontos időszakról van szó. Ráadásul az május 9-e az Európa nap, amikor önök ott lesznek az országban, tehát nagyon sok rendezvény lesz. ez a program, ez egy nagyon jól összeállított program, a különböző árnyalatait látják majd az országnak. Tiranában egy élelmiszerbiztonsági laboratóriumban látnak el, látogatnak el, aztán a monitoring, a virág monitoringjára is, ebbe is betekintést kapnak aztán a költségvetési támogatási programot is meglátogatnak. A végrehajtási modalitás Albániában elég vegyes. Egyrészt van a, a hagyományos közbeszerzés, és van közvetett menedzsment is. Egyelőre nem sok, 5% az, amit maguk menedzselnek, kezelnek közbeszerzés tekintetében, de persze vannak költségvetés támogatási műveletek is. Aztán meglátják, megtalál, meglátogathatják Florában a turizmus projekteket, a tengerparti területeket, aztán közlekedési projektet is felkeresnek, de vannak eh, késled, késedelmek ezzel kapcsolatban, ezzel a közlekedési beruházással kapcsolatban eh, újabb közbeszerzési kiírásra került sor, tehát eh, ez nem a legegyszerűbb projekt, amit fel fognak keresni, de minden esetre az ottani kollégák nagy örömmel várják az önök látogatását. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Nagyon sajnálom, hogy nem tudok elmenni. Nagyon fontos országnak tartom ezt. Engem az érdekel, hogy milyen regionális együttműködés um, érvényesül Albánia és a szomszédos országok között. Amit ön itt mondott, a kezdeményezésekről ez fontos, hasznos, és uh, jónak tartom azt, hogy az Európai Bizottság uh, finomított az eljárásain. Nyilván itt nagy előrelépésekre került sor a levont tanulságokat illetően, ezt jónak tartom, Foglalkozunk az együttműködési verifikációs mechanizmussal is Románia, Bulgária esetében. Egy további monitoring Albánia esetében, vagy más balkáni országokra is úton van esetleg, ezen gondolkodnak. Nagy hiba volt Horvátországra ezt nem bevezetni. Aztán milyen gazdasági, együttműködési viszonyok vannak az országok között, milyen elképzelések vannak ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy azok az országok, amelyek nem jönnek ki jól egymással, nyilván, hogy importálni fogják a konfliktusokat, és hát azt mondanám, hogy nincs igazán szükségünk újabb konfliktusokra. Ebben a fél évben a gazdasági kapcsolatokkal is foglalkozunk majd, hogy milyen Európai Uniós eszközök kerülnek ezekbe az országokba, tehát ez abszolút foglalkoztat bennünket. A kollégáknak vannak -e egyéb kérdéseik? Nem, úgy látom, mindenki e-maileket olvas. Pirinski kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két rövid kérdésem lenne, hogyha megengedik. Ez egyik a regionális projektekre vonatkozik. Egy közlekedési koridor összekapcsolódásról, összekapcsolásról van szó. Ez, ez a koridor, ez a nyolcas számú koridor, ez egy kicsit mitikus hangzású, ez Bulgáriát, Macedóniát és Albániát kötné össze, tehát az Adriai tengerre vezetnek ki. Ez volt a, a Macedónia, illetve Fájrom esetében egy fontos hát buktató, hiszen az ország nevét sem sikerült még tisztázni. Ez egy új dimenziót nyit majd meg a kelet-nyugati összekapcsolásban, és nagyon sok lehetőséget vethet fel. A második dolog a CVM-mel kapcsolatos, a CVM gyakorlatokkal kapcsolatban, kapcsolatos jogállamiság és korrupció eh, kérdése gondolkodnak -e ezen, hogy ezt bevezetik Albániára, és hogyha igen, akkor mennyiben veszik figyelembe ennek a határon átnyúló hatásait, hiszen nagyon sok korrupciós ügy, illetve illegális szervezetbűnözési ügyletek nem állnak meg az ország határon. Gyakran jól beágyazodott struktúrák csápjairól van szó, amelyek ezeket a gyakorlatokat elkezdték. Tessék, Ciller úr? Köszönöm szépen a kérdéseket. Valóban, ami a regionális együttműködést, a regionális dimenziót illeti, ez az egyik legfontosabb téma, ezt a stabilizációs és társulási egyezményben is már fontosnak tartottuk eh, annak idején Lengyelországgal, Magyarországgal kötött egyezmények során. Eh, a háborúk miatt nagyon fontos volt a regionális megbékélés kezdetektől fogva. Most azonban az elmúlt években újra eh, hangsúlyozásra került ez a kérdés és a szófiai csúcstalálkozót említeném, a bolgár elnökség az, amely ezt megszervezte, és először kerül arra sor, hogy az Európai Tanács a hat nyugat-balkáni ország vezetőivel is találkozik. Nyugat, ö, ö, ö, rendszeres nyugat-balkáni találkozókra kerül sor, ebben mi is részt veszünk, nagyon bevontak bennünket, és tanácsot adunk, nagyon fontos ez a kérdés. A regionális gazdasági térség, ez egy nagy projekt, amelyet próbálunk megvalósítani, és ez azt jelenti, hogy az országok mielőtt csatlakoznak az EU-hoz, a lehető leginkább leépítik a vámhatárokat és egyéb akadályokat és kölcsönösen elismerik a képesítéseket, diplomákat, hogy ezen országok között megtörténjen a munkaerőáramlás, és emellett, ami a legfontosabb, hogy az állami tisztviselői kar között is legyen csere, tehát albánok Szerbiába és fordítva tisztviselők cseréjére sor kerüljön. Ez nagyon fontos a megbékélés tekintetében, illetve Végül, hogyha ezt a regionális dimenziót szeretnék, a, az ifjúsági az ifjúsági csere hatóság, vagy csere hivatal is létezik, ez egy regionális ifjúsági csereprogramokat szervez, ez tulajdonképpen a német-francia ifjúsági csereprogramok lemásolása. Albánia nagyon-nagyon elkötelezett ezen a területen. Remem miniszterelnök maga is a nyugat-balkáni csúcstalálkozót szervezett Duresben, ők voltak a vendéglátók, nagyon részt vesznek ebben. Ennek természet, ez természetesen megváltoztatta az atmoszférát, a hangulatot, persze vannak Szerbia és Albánia között feszültségek, de ez Koszovó miatt van, tehát ebben az összefüggésben nagyon-nagyon fontos ez a kérdés. Ami a nyolcas koridort illeti a kollégákkal, ezt meg tudjuk nézni, a Nemzeti IPA programot mi ellenőrizzük, de ez a nyugat-balkáni beruházási keretben folyik, tehát nemzetközi keretben folyik, úgyhogy velük meg tudom ezt nézni, vagy együtt meg tudjuk ezt nézni tehát mindannyian a nemzeti IPA programban dolgoznak a kollégák, de van egy nagy regionális nyugat-balkáni program is, ez több országot fed le, és ez, ha jól értem, nem tárgya ennek a találkozónak, de szívesen megnézem, megvizsgálom, és a nyolcas koridorra vonatkozó válaszomat eljutatom önhöz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még egy dolgot szeretnék kicsit kivesézni. Albánia hírneve hát elég rossz. Az európai népesség elég negatívan tekint erre az országra. Ezt tudjuk a felmérésekből. A kormány mit tesz ellen? Hiszen ez az egyik legnagyobb akadálya lesz majd annak, hogy egyáltalán közeledjünk a csatlakozási gondolathoz. Én is eléggé aggódom. Nem tudom, hogy nem tudom, hogy örülhetünk-e e, annak, hogy Szofiában a Balkán országokkal csúcs találkozott e, szervezünk e, a választások közelettével. Azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik szemem sír másik nevet. Nem lehet persze mindig ígérgetni a csatlakozást, hanem lépéseket is kell tenni, és ez a reform folyamatot is segíti, és az ország saját érdekében, illetve az Európai Unió saját érdekében is áll ezen országokkal rendezett viszonyt ápolni. De közben azt azt is látom, hogy az európai közösség, a polgárok széles körben elutasítják ezt a csatlakozást, és a további csatlakozásokat, legalábbis az én hazámban, de úgy gondolom, hogy máshogy is. Úgyhogy ez egy nagyon súlyos kérdés, ez tényleg összetett, komplex téma, hát a megoldást nem igazán tudok, de vannak hiteles eljárások, hiteles lépések. Nem lehet, hogy megint engedményeket tegyünk, és feltételeket könnyítsünk, mondván nem lehet mindig ígérgetni és tárgyalgatni, hanem valamikor a tárgyalásokat célba kell juttatni. Mi a terv? Hogyan igyekeznek az ország hírét javítani, a reklámkampány ebben nem elegendő, Cikler úr? Nos, igen, először is teljesen igaza van A csatlakozási tárgyalás nem azt jelenti, hogy holnap csatlakoznak. Egy új ö, ö, időszak kezdődik, pontosabban meg tudjuk fogalmazni az elvárásainkat, ez évekig fog tartani. Ez teljesen világos. És természetesen csak a hiteles reformok által lehet ezt a e folyamatot előrevinni, és az albánoknak is világossá kell tenni azt, hogy tényleg akarják ezt, ez hiteles legyen, és tényleg Albániával kapcsolatban a, a, a jó hír, rossz hír kérdése is fontos téma. Ezt csak eredmények tudják javítani. Mi azt gondoljuk, hogyha más vesz nyugat-balkáni országokkal összehasonlítjuk ezt az országot, Albánia elég gyors a reformok szándékának kinyilatkoztatásában, és ez abban is megmutatkozik, hogy lehetővé teszik nekünk, hogy megvizsgáljuk ezeket a folyamatokat. Más, egyetlen más ország sem engedte meg, hogy az Európai Unió olyan panelek eh, tagja legyen, amely eldönti, hogy egy bírót eh, elbocsátanak, vagy nem. Ez nem egy passzív megfigyelői szerep részünkről, hanem egy aktív részvétel. Eh, a nemzetközi megfigyelők részvétele nélkül nem lehet döntéseket hozni, eljárási jogot be kell tartani. Emellett Albánia komolyan gondolja, a Guardia de Finanza, tehát az olasz Guardia de Finanza, bízták meg arra, hogy az egész országot, vagy bármit fotózzanak le, hogy nézzék meg, hogy hol van kábítószer termelés például. Egyetlen más olyan ország sincs, amely, amely az Európai Uniónak lehetővé tette volna, a légterét megnyitotta volna, hogy ilyen fotókat készítsen például. Ez nem azt jelenti, hogy a problémát megoldották, de ez azt jelenti, hogy lehetővé teszi nekünk, teszik nekünk azt, hogy ellenőrizzünk, megnézzük, hogy mi folyik ott, és a szándékuk is egyértelmű. Persze ez időbe eh, telik, de hát eh, lesznek még további eh, lépések, kábítószer lefoglalás, stb. A transnacionális dimenzióról is beszéltek, ez nyilván probléma, néha a nemzeti dimenzió az Európai Unióba is beszüremkedik, úgyhogy az együttműködés nagyon fontos. Mi ennek az együttműködésnek a részét vagyunk. A nyugat-balkáni stratégiában is szerepel ez. Aztán az Európa tisztviselői az országban vannak, ott hogy úgy mondjam, állomásoznak. Albániának van egy összekötő tisztviselője Hágában, az Európolnál, tehát intenzívebbé vált ez az együttműködés, nagy kihívások, ezek egyetlen ország sem tudja egyedül megoldani, de igaza van. Az tényeknek meg kell győzniük az embereket, az eredményeknek meg kell győzniük az embereket, és az eredmények nyújtásával lesz képes arra Albánia, hogy ezen reputációs ügyeket vagy kérdéseket sikerüljön megoldani. Én e- Lengyelországra emlékeztetek, amikor Lengyelország megkezdte az útját az Európai Unió felé, akkor is felmerültek ezek a kérdések, az ország hírnevével kapcsolatban volt számos vicc még a német tévében, és most nem ezeket, ezeket most nem kell megismételnem. Lengyelországnak sikerült ezen túllépnie. Most nem a politikáról beszélek, de az akkori ügyeket, problémákat, témákat sikerült megoldani, és Lengyelországnak ma már más híre van, mint akkor, amikor csatlakoztak az EU-hoz. Hosszú, útra, hosszú út előtt áll Albánia, ezt tudják, ennek tudatában vannak és intenzívebb együttműködést valósítanak meg, és igyekeznek korrekten eljárni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Eljött az ideje hogy oda látogassunk végre. Von Zeller, kolléga Marinescu, Kacsenecki, Klinz és Vali kolléga pedig nem jön. Hogyha vannak még érdeklődők, akkor jó lenne, hogyha további önkéntes kollégák jelentkeznének erre a nagyon fontos utazásra, Tegnap megpróbáltam Esbrusz kollégát is lelkesíteni. Mindenkinek megvan a saját kifogása, hogy miért nem tud utazni. Köszönöm szépen. Köszönöm, folytatjuk majd még az egyeztetést. Az ötös napi rendi ponthoz érkeztünk, a számvevőszék 6 per 2018-as számú különjelentése a munkavállalók szabad mozgásáról. Ez nagyon fontos téma más szakbizottságokban is ma van a szavazás a kiküldetés irányelv revíziójáról. Pininszki kolléga képviseli a jelentéstevőt, Pufán úr képviseli a számvevőszéget. Először Pufán úr kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a szót. Mindenkit köszönteni szeretnék, hölgyeim és uraim. 2018-ban ünnevelte az Európai Unió ötös, ötödik évét a munkavállalók szabad mozgásáról szóló egyezménynek. A tagországok foglalkoztatás a fizetések kapcsán és egyéb munkafeltételek kapcsán hát a kasonó feltételekben megállapodni. 2015-ben 11,3 millió Európai Uniós polgár dolgozott egy másik uniós tagországban, mint amelynek állampolgára. Ez a számadat 37 et képviseli az Európai Unió lakosságának a munkakörül képes lakosságnál. Ami a munkaképes, korúképes lakosság volt illetik, 1,7 millió polgár váltott tagországot, 1,3 millió polgár pedig ingázik másik tagországban naponta dolgozni. Miben is áll a, mink, a mi munkánk a jelentést illetően? A jelentésben, amely a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozik, értékeltük azt, hogy a bizottság hogyan próbálja garantálni ezt a szabad mozgást, illetve hogy milyen felépéseket végez az Európai Unió 2016 eh, októbere és 2017 júliusa között elemeztük azokat az eszközöket, amelyet a bizottság elindított annak érdekében, hogy támogassa a munkavállalókat, akik egy másik tagországban szeretnének letelepedni. Az FSA és az EASY alapok eh, támogatásával. Ez a 2014-2020 közötti eh, időszakot illeti. Németországban, Lengyelországban, Romániában és eh, Luxemburgban, valamint az Egyesült Királyságban eh, vizsgáltunk meg 23 projektet, amelyek határokon átnyúló partnerség keretében valósultak meg. Az Eurászből finanszírozták őket 2015 és 16 között. Az audit mellett készítettünk egy felmérést az EURES hálózatról, annak érdekében, hogy a portálon közzétett munkakínálatot megvizsgáljuk. Mit is sikerült megállapítani? A bizottság az Orop AVU, az EURES, a Solvay eszközöket hozta létre annak érdekében, hogy garantálja a munkavállalók szabad mozgását, és a tagországok saját információs rendszereiket hozták létre az Európai Unió állampolgárai számára, akik területeken, területeken dolgoznak, illetve olyan polgárok számára, akik egy másik tagországban dolgoznak. A bizottság nem rendelkezik kimerítő információval a a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatban. A munkavállalókat tájékoztatni kell jogaikról, kötelezettségeikről, és nagyon fontos a diszkrimináció ellen felvenni a küzdelmet, amely akadályozza a szabad mozgást. A bizottság szinte nem is ismeri a nemzeti szintű rendszereket, hiszen ezek között nincsen rendszeres kommunikáció. A munkavállalók akadályokkal találják szemben magukat, jogaik sérülnek, illetve ez mobilitásukat károsítja, nem ismerik el képzettségüket, nyelvi akadályok is vannak, illetve a nyugdíjjogosultság átvitele is problémát jelenthet. Nagyon fontos ezeket a pontokat is figyelembe venni, amikor megvizsgáljuk az Európai Unióban a szabad mozgás. 2014-ben számos felmérés készült, 2,9 millió Európai Uniós polgár szerettett volna másik tagországban letelepedni 2015-ben, de több mint 10 millió polgár tette ezt meg végül. Az, az Európai Unió finanszírozását illeti a mobilitás előmozdítása érdekében a jelenlegi 2014 és 2020-as időszakot illetően a tagországok az FSI alapot vették igénybe, amely a munkavállalók mobilitásához kapcsolódik, valamint nagyon fontos a speciális regionális határokon átnyúló nemzeti és lokális szintek együttműködése. Az operatív program elfogadásakor a bizottság nem ellenőrizte azt, hogy a tagországok milyen mértékben tervezték meg a, a programjaikat a munkavállalók mobilitása elősegítése érdekében. A fő forrás a finanszírozásnak Az Európai Unió foglalkoztatása és szociális innovációs programja, az EASY, 23 határokon átnyúló projektet vizsgáltuk meg, az EURES ennek finanszírozásában részt vett, és nem találtunk sok projektet, amely jó eredménnyel zárult volna. Például olyan eseteket, amikor a munkakereső munkát talált. Vannak hiányosságok, amely lehető, amelyek nem tették lehetővé az eredmények összegzését. Az Eurász portál a mobilitásról az Európai Unió elsődleges eszköze a mobilitás előmozítása érdekében a munkavállalók számára. Viszont a nemzeti eszközök egy része nem közzétett. A portálon bizonyos területek hozzáférhetőek. Ezek az információk nagyon fontosak a munka kereső számára, például a fizetésekről, a feltételek a bizottság szerint 28 elhelyezése kerül sor 2016-ban. Az EURES segítségével ez pusztán 3,7%-át teszi ki a kontaktoknak a munkakeresők és az EURES tanácsadója között. Milyen ajánlást fogalmaztunk meg. Az eszközök, amelyek a, a munkahelyek szabad mozgását hivatottak előmozdítani, illetve a, a diszkriminációt jelzik, itt nagyon fontos az adatok használata, a mobilitás minőségéről, illetve az egyensúlyról a munkaerőpiacon. Ami a finanszírozási mechanizmust illeti az Európai Unió részéről, nagyon fontos az ő teljesítményünket jobban követni. Ami a hatékonyságot illeti, az EZI és az EURES kapcsán. Itt a szakmai képzések elismerése is nagyon fontos. Az EURES tényleges eszköz a rekrutáláshoz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen ezt az érdekes, fontos jelentést, köszönjük a tolmácsok munkáját is. Pirinszki kolléga kap most szót. Köszönöm, elnök asszony. Egy olyan témáról van szó, amely rendkívül fontos, napi renden szerepel. A jelentéstevő a következő pontokra szeretné felhívni a figyelmet. A szemőszék jelentése nagyon fontos, mivel alapvető kérdést érint az Európai Unióban a munkavállalók szabad mozgását. A Pufán úr a számvevőszék tagja és csapatja, csapata megérdemli az elismerés munkájukért, különösen azért, hogy a megjegyzéseik, megfigyeléseik, meglátásaik nem csak arra vonatkozik, hogy a pénz hogyan történik elköltésre, hanem odafigyel arra, hogy a tagországok és az Európai Bizottság hogyan próbálják meg ezt az alapvető szabadságjogot garantálni. Az auditból kiderül az, hogy még mindig vannak kulcsfontosságú kihívások a szabad mozgás előtt, amelyeket kezelni kell az EU társjogalkotóinak és például a meglévő akadályok elhárítása, a szakképzés kölcsönös elismerése területén, Fontos ezt a folyamatot felhasználó baráttá tenni, és a nemzeti eh, adminisztrációk számára is használhatóvá tenni. Nagyon fontos a társadalombiztosítási rendszerek jogkoordinációja, koordinációja, különösen ami a kiegészítő nyugdíj eh, biztosításokat illeti. És a bizottságnak eh, feladata a számvevőszék ajánlásait tudomásul venni, illetve megfelelő ajánlásokat kidolgozni, ezekre válaszolva. A speciális jelentésben szerepel egy probléma a határokon átnyúló mobilitási projektekkel kapcsolatban, a szociális innovációs programok keretén belül a bizottság és a foglalkoztatási főigazgatóság fontos, hogy a következő javaslatok kidolgozásán ezt figyelembe vegye. De nagyon fontosak a kötelező érvényű eredménymutatók is, mely segítségével lehet mérni a hozzáadott értéket, illetve a támogatott segítség hatékonyságát. A foglalkoztatási szakbizottságnak továbbá az EURES nemzeti koordinátárai számára, illetve a TSF Management hatóságai számára iránymutatásokat kell kidolgoznia. Nagyon fontos a határokon átnyúló mobilitás erősítése. A tagországok menedzsment hatóságai fontos, hogy nagyobb körben vegyék igénybe az eh, mobilitási programokat. Ezek a lehetőségek segíthetnek abban, hogy csökkenjen a tagországban a munkanélküliség, illetve fontos, hogy egyensúly legyen a készségek és a munkapiaci igény között. Az egységes piacon az európai számbevőszék ajánlásával kiderül, hogy még mindig annak akadályai egy tényleges egységes európai munkaerőpiacnak. Az EURES mobilitási programja, amely egy hozzáférhető kutatási eszköz is. Ettől függetlenül a tagországok csak néhány adatot közölnek a, a munkavárosi adataikról. A portálon um, bizonyos országok 100%-át közé tették a munkáknak, Dánia és uh, uh, a Hollandia esetében ez 9 és 16% között mozog ez az arány, és uh, az Eurosporton közzétett munkahelyek közé téte 2016-ban 20%-kal csökkent az előző évekhez képest. Ezen felül a számbevőszék auditorai aggódnak, a meghirdetett állások minősége miatt az 50 áttekintett állás közül 39 esetében nem volt például alapvető információ, mint a pályázási határidő. Ezekkel a bizottság és a tagországi hatóságok nagyon fontos, hogy mi hamarabb foglalkozzanak, azért, hogy az Eurosz mobilitási portál tényleges európai eszközé válhasson. A számviszek jelentős számos problémára hívja fel a figyelmet. Nagyon fontos, hogy az Európai és a Nemzeti Intézetmények rökkenőmentesen járjanak el, és nagyon fontos egy tényleges európai egységes munkárupiac kialakítása. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük az Európai Számövőszéknek ezt a nagyon fontos jelentést, ahol az elnök asszony elmondta, nem csak a, a munkaerő szabad áramlásával, hanem a szolgáltatások szabadságáról is szó van, a mobilitási csomag ehhez szorosan kapcsolódik, és ezekről szavazni fogunk. Mint Pirinszki kollégám elmondta, és mi szorosan együtt dolgozunk ezekben a kérdésekben, a foglalkoztatási szakbizottságban, a a szabad mozgás az európai állampolgárságnak egyik sarokköve, ez a szerződésben is szerepel, és ahogy az előadásból kiderült, 4%-a az EU-s munkaképes korú lakosságnak profitál a szabad mozgásból. Természetesen ezt az arányt növelni lehet, tízszer alacsonyabb a munkavárosi mobilitás, mint az USA-ban. Tudom, hogy az Európai Unió még fejlődhet, az akadályok elhárítására jobban kell összpontosítanunk, különösen a régóta fennálló akadályok elhárítására, világosabb szabályokra, egyszerűbb szabályokra van szükség, illetve nagyon fontos a polgárok figyelmének felkeltése az új eszközök felé. A jobb munka, mobilitás az Európai Unióban segíthetné a munka nélküliség csökkentését, különösen a fiatalok körében, hogyha belegondolunk a fiatalok munkanélküliségébe, bizonyos régióban az 50%-os, más országokban pedig sajnos az én országomban is nagyon magas az arány, ez igen sajnálatos. És nagyon fontos, hogy a, hogy a a munkavállalási mobilitáson kerül, eh, keresztül megszólítsuk eh, a kép, készségek és a munkaerőpiaci igények eh, közötti egyensúlyhelyzet fel, felbomlását. Láttam a számadatokat a munkavállalás mobilitásáról, a származási tagországok alapján. Ami zavaró volt, az az, hogy a legaktívabb a munkavállalók az Egyesült Királyságból érkeznek. Ez nagyon érdekes, de ők lesznek a legsérülékenyebb csoport a Brexit során, ezt hogyan tudjuk kezelni, hiszen e, a számadatok igen érdekesek, és van egy további kérdésem is, amit az Európai Számvőszék mondott, az Európai Bizottságnak nincsen elegendő e, információ a tényleges munka mobilitásról, és nem tesz e, eleget a nyelvi akadályok elhárításáért, a szakképesítések kölcsönös elismeréséért. Ez miért van így? tagországi probléma, az csere a probléma, vagy nincs egyszerűen elég megfelelő rendelkezésre álló adat. Az Európai Bizottság mit tervez a következő MFF-ben? Hogyan tervezi tükrözni az európai munkavállalási mobilitást? jelentésében, amelyet eh, a bizottság május másodikán tesz majd közzé, és mind szeretne konkrétan javítani költségvetés ellenőrzési szempontból az alapok hatékonysága rendkívül fontos számunkra, és egyre többet beszélünk az európai hozzáadott értékről, az európai kiadások kapcsán. Nem gondolom, hogy lenne konkrétabb, mint a, a munkavállalási mobilitás, amelynek kapcsán meg tudjuk az európai polgárok számára mutatni azt, hogy ennek mi lehet a hozzáadott e, értéke. Köszönöm szépen. Kron. Kron kolléga. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy rövid kérdésem van a bizottságnak. Először is köszönöm a számvevőszéknek a jelentést. a Mászlajn eh, közvetítővel eh, voltam kapcsolatban, aki egy rend, a Mászlajni régió, tehát a Rajna Mász régió eh, ért felelős emberrel álltam kapcsolatban, aki rendkívül ambiciózus ember, és arról beszéltünk, hogy hogyan lehet ezt a támogatást erősíteni, javítani, hiszen nem egy embertől függ a támogatás, de rendkívül fontos az, hogy a bizottság gyorsabban biztosítsa a segítségeket, erősebben tudja több emberrel megtámogatni ezt a munkát. Srossz kollega, köszönöm szépen. A, a nyilvános információ, a tények hibája, hiánya az Egyesült Királyságban ez nagyon gyakori. A munkaerő mobilitása óriási előnyöket hozott a gazdaság számára, bárhová nézünk, látjuk ezt. De tulajdonképpen ez az az ország, ahol a munkavállalói mozgásszabadság rendkívül ellentmondásos volt. Amikor a közvitát eh, hallgattam, akkor eh, a elsősorban arra a feltételezés, olyan feltételezésekre alapozták, amelyek nem bizonyultak igaznak, és ezt eh, nem kérdőjelezte meg senki. A, egyszerűen csak azt mondták, hogy a munkavállalói mozgás szabadsága az azért van, hogy eh, a, csökkentse az ottani munkavállalóknak a jövedelmét. Ez egyáltalán nem bizonyítható, ez nem igaz. Ami viszont igaz, hogy ez a percepció azért eh, terjedhetett el, mert általában az alacsonyabb képzettségű munkavállalókra igaz ez, illetve ott láthatóbb az egész orvosoknál nem látjuk egyértelműen, bankároknál nem látjuk egyértelműen, de az élelmiszerben iparban dolgozóknál például látható, hogyha valaki máshonnan jött. De a jutatásokhoz való hozzáférés is egy ilyen érv volt. Megint csak az a percepció, hogy ez a munkavállalók szabad mozgásával függ össze. Tehát a kérdésem az az, Vajon a számvevőszék és az auditorok tényleg úgy látják-e, hogy a bizottságnak nem sikerült ezeket az információkat, ezeket a tényeket megfelelően a közvitában érvényesíteni, és ezzel gyakorlatilag az egész folyamatot veszélyeztették, pedig az egy nagyon értékes folyamat lenne. Köszönöm a Szociális Minisztérium fő, főigazgatóságtól, Zsanton úr. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm a kérdéseket, megjegyzéseket, és megpróbálok válaszolni rá. Általában meg, köszönni a, szokták köszönni a számvevőszéknek a munkáját, stb. stb. De ez egy valóban egy olyan munkafolyamat volt, ami rendkívül konstruktív viszonyt alakított ki, és nagyon érdekes eh, tárgyalások voltak. Emiatt, ahogy eh, ön is eh, látja, elfogadták az ajánlásainkat. szeretnék röviden három dolgot tisztázni. Először is magáról a kérdésről, a második az ajánlás, erre visszatérek, a harmadik pedig az a fő tanulság, amit ebből az egészből leszűrhetünk. Mert a kérdésről magáról már mindenki sok mindent elmondott, ezt nem ismételném meg, de valóban a munkavállalók szabad mozgásáról van szó, amely központi pillére és alapvető eleme az európai projektnek. Konkrétan arról van szó, hogy az Európai Uniós állampolgárok bárhol munkát vállaljanak és részt vegyenek bármely európai tagállam gazdasági és társadalmi életében. Néhány héttel ezelőtt talán már látták és olvasták is azt a, az éves beszámlólót, amely, amelyet a bizottság a munkavállalói mobilitásról adott ki. Adatok, számok találhatók ebben, arról, hogy azok, akik mozognak, azok honnan mennek, hová mennek, kicsodák ők, és azt kérem, hogy nézzék ezeket az adatokat meg, mert sokat mondó számok ezek. A 2017-ről szól a jelentés, és ebből azt szűrhetjük le, persze már korábban is láttuk, amit a jelentés megerősít, hogy a munkavállalói mobilitás az Európai Unión belül valóság, és egy egyre inkább erősödő trend. 11 millióról beszél a, a számvevőszék, mi 17 millióról beszélünk, hogyha beszámítjuk azokat is, akik nyugdíjba mentek, vagy a családtagok. Az Európai Unióban Ma tehát 17 millió Európai Uniós állampolgár néha nagyon nehéz választás követően úgy döntött, hogy költözik. Ugyanez igaz a kihelyezett munkavállalókra, hogyha a 10 évvel ezelőtti számokat nézzük, akkor az tulajdonképpen 1,3 millióról 2,3 vagy, 3, vagy 4 millióra növekedett, tehát a duplája lett. És ugyanez igaz az ingázókra, a nemzetközi közúti közlekedésben dolgozókra. Nyilván, amit az Európai Uniós szinten csinálunk, az az, hogy diszkrimináció mentesen próbáljunk a nemzetiség alapján lehetőségeket biztosítani, akadályokat elhárítani. Erre jogi keret is van, jogszabályok, irányelvek. Talán látták, hogy az elmúlt három-négy évben a jogi kereteket is tárgyaltuk igen intenzíven, a végrehajtási irányelvekkel, a legutóbbi eh, jogalkotási elem a kihelyezett munkavállalókról szólt, és eh, a 2016-ban megkezdett munkának az áttekintése volt. Tehát megvannak az intézkedések, megvan a jogi keret, megvannak az eszközök, a bizottságok, ahol a tagállamokkal vagy képviselőkkel, szociális partnerekkel tárgyalunk. Megvannak az eszközök, mint a, az US portál, por, eh, programok vannak, a különböző programok finanszírozására. Ugye a az IZI, eh, ez a program és az Európai Szociális Alap. A finanszírozás mellett természetesen az intézkedéseinket is próbáljuk eh, közvetíteni. Az eszközök, a költségvetések eh, volt tehát ez a rész, most pedig a második eleme a hozzászólásomnak az ajánlások. Ha elolvassák a jelentés címét, akkor gondolom teljes mértékben megtudjuk a számvevőszék üzenetét. A munkavállalók szabad mozgása alapvető szabadság jog, ami a jobb mobilitást segíti. A tagállamok és a bizottság számára is javaslatokat fogadtunk meg arra vonatkozóan, hogy valóban szükség van arra, hogy mérhetőek legyenek a mozgások. Meg kell kérdezni azokat, akik külföldön vállalnak munkát, hogy miért hatékony volt a, a keret, és ilyen kérdéseket kell felvetni, mérni. A saját, nem csak a saját főosztályomhoz tartozó eszközök állnak rendelkezésre, hanem más terület eszközei is hatnak erre, például az US portál, ami alapján igen érdekes számokat kapunk, lenyűgöző számokat. 1,2 millióan látogatnak el például az US portálra. Ezzel lehet mérni már azt, hogy mennyire elterjedt, mennyire ismert, és nyilván lehet egyszerűsíteni és minden további javítást elvégezni. A vonatkozó információ jobb eszközekkel biztosíthat, jobb eszközökkel kell, hogy biztosítsuk. A, az adatok felhasználását ugyanígy Egyetértünk mindezzel, valóban végig kell gondoljuk azt, hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket javítani. Mint önök is tudják, és erre majd visszatérek a harmadik megjegyzési körömben, a bizottság elfogadta az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozására vonatkozó javaslatot. Ennek többféle feladata van, egyebek között a negyedik feladata a kockázat felmérés és elemzése lenne. Segítünk majd abban, hogy az ajánlások megvalósíthatók legyenek. A negyedik ajánlás pedig arról szól, hogy hogyan lehet az EU finanszírozás szerkezetét vagy formáját javítani. A bírósági elemzés az ajánlása az, hogy az európai és szociális alapok közti szinergiákat fel kell használni, bár ennek nyilván vannak korlátai is, de azt hiszem, hogy azért még sok mindent elérhetünk. Az európai szociális alap közös, az EASY program pedig közvetlen irányítás alatt van. Valóban a szándék az az, hogy május másodikán remélhetőleg jó javaslatot tudunk majd beterjeszteni erre talán elfogadják, hogy most még bármit nagyon nehezen tudnék mondani, és az elnök kikapcsolta a mikrofonját. Elnök asszony, jó lenne, ha befejezni, csak egy rövid előadásról volt szó. Szóval igen, be is fejezem. Tehát a portálon, hála a jogalkotó hatóságoknak, egy új jogszabályjal, a 2016-os jogszabályjal sikerült a bizottsági és tagállami kérések alapján egy teljesítménymérési rendszert elindítanunk a tagállamokkal való hosszú tárgyalást követően. A bizottság elfogadta a rendszert, és végre is hagyjuk ezt. A cél tehát az, hogy a két, tehát hogy megfelelő eszközt alakítsunk ki ezekből, Végül pedig hadd mondjam el azt, hogy valóban ez a javaslat, az Európai Munkaügyi Hatóságra vonatkozó javaslatunk javítaná az információáramlást, az együttműködést a nemzeti hatóságok között, sőt lehetőséget adna a hatóságok számára, hogy a, a munkavállalói mobilitásnál adott esetben ö, ö, közvetítő hatóságként is fellépjen. A jogalkotó hatóság remélhetősen ö, e, jóvá fogja e, majd hagyni. Ne haragudjon, a rövid előadás nálunk 15 perc, csak 15, nem 35, bocsássa meg, hogy közbe kellett vágjak de muszáj, hogy leállítsam önt. Újra napirendre fogjuk tűzni ezt a kérdést, pontosan azért, hogy mélyebben megvitathassuk. Minden esetre a napirendi pontot le kell, hogy zárjam. Biztos, hogy kell, némi kép gyakorolni kell, hogy mi az, hogy rövid hozzászólás, és mi az, ami nem rövid hozzászólás. Most az ukrán pénzügyminisztert szeretném köszönteni. Üdvözöljük Önt, nagy öröm számunkra, hogy eljött Ukrajna, többször volt már a napirenden. 2016 májusában magunk is ott jártunk. A tudomásul vettük a 2016-os számvevőszéki rendkívüli jelentést, és nagyon örülünk annak, hogy sikerült minket beiktatni. Kérem számoljon be a legutóbbi helyzetről, a pénzügyi támogatásokról, ugye 8 milliárdos támogatás és 5 milliárdos makrofinanszírozási támogatást biztosítottunk hitelformájában 2015-ig, és 2014 óta egy új 5 milliárdos euróról szóló eh, pénzügyi keret, jelentős összegek önmagukért beszélnek. Úgyhogy át is adom önnek, miniszter úr, a szót. Köszönöm, jó napot kívánok mindenkinek, elnök asszony. Igen, tisztelt európai parlamenti képviselők. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek a mai Költségvetés ellenőrzési szakbizottsági ülésen. Szeretném a, az ukrán mikrofinanszírozási támogatási eszköz jelenlegi helyzetéről a beszámolót megtartani önöknek. Az elmúlt években, a különösen az elmúlt négy éves időszakban nagy segítséget jelentett ez nekünk. Annak ellenére, hogy példa nélkül álló módon tudtuk a reformokat végrehajtani, az elmúlt négy évben Ukrajna továbbra is igen bonyolult politikai helyzetben volt a hibrid háború, a reformok hiánya a háborút megelőző évekből azt jelenti, hogy sokkal több időre lesz szükség, hogy teljes mértékben átalakítsuk az osztályt, az országot. 2014-15-öt nézzük először is, akkor azból látjuk, hogy hova jutottunk. A hibrid háború eredményeképpen a GDP 16%-kal csökkent. Az infláció 44%-os. A költségvetési hiány közel 5%-os. És a, a Nemzeti Bank tartalékai kritikusan alacsony szintre süllyedtek. A négyszer kellett leértékelnünk a nemzeti valutánkat. A kereskedelmi és gázellátási kapcsolatok az orosz köztársasággal igen bonyolult helyzet volt, amit meg kellett oldjunk 2014-ben. Nézzük, négy év múltán sikerült visszatérni a gazdasági növekedési pályára, 3%-os éves növekedést mutatunk. Az inflációs ráta egy számjegyű 9% körül vannak. Csökkentettük a költségvetési hiányt 1,7%-ra tavaly. És eh, továbbra is a költségvetés csökkentési politikát fogjuk fenntartani. A, ba, a nemzeti banki tartalékok 19 milliárd dollárra növekedtek. Teljes mértékben függetlenné váltunk az orosz gázellátástól, és diversifikáltuk a kereskedelmet is. Mindez, ezek az alapvető átalakulások csak a végrehajtott ambiciózus reformprogram alapján lehetett elérhető, és természetesen a nemzetközi partnerek támogatásával, akik között az Európai Unió az egyik legfontosabb partnerünk. Az elmúlt négy évben többet értünk el, mint eh, az azt megelőző 23 év alatt, amióta függetlenné váltunk egészen a háborúig. A közbeszerzés, decentralizációs reformok korrupcióellenes infrastruktúrát eh, indítottunk el, nyugdíjreform, oktatásügy, egészségügyreformot reformot indítottunk el, megtisztítottuk a bankszektort és átalakítottuk az energiaágazatot. Természetesen sok reformmal még nem értünk a végére, és eh, önök is tudják, ha végig gondolják, hogy önöknél mi történt, akkor megértik, hogy egy idők szükséges az ilyen hatalmas léptékű átalakításokra. Ukrajnában is ez a helyzet, bizonyos reformokat még nem fejeztünk be, és szükségünk van arra, hogy további támogatást kapjunk, csak így lehet a reformokat előrébb vinni. És így lehet a pénzügyi helyzetünket is megerősíteni. Ha megnézzük a 18-19-es évet, tehát az idei és a jövő évet, akkor a pénzügyi egyensúly rendkívül bonyolult, az, adó vissza, az adóság visszafizetés 2020-ig nagy terhet jelent. Ezen kívül 7 milliárd dolláros külső finanszírozásra van szükség, ebből négy jön csak a kereskedelmi hitelekből, Az IMF-fel kötött programunk ezt írja elő, a többi más forrásból kell, hogy származzon. Ez is magyarázza azt, hogy a makrofinanciális rendszerünk miért annyira fontos. Ez az egyik, hiszen a, a támogatásoknak ez kell, hogy legyen az egyik legnagyobb forrása. Meg kell értsük, milyen kihívásokkal szembesülünk. A jövőre választások lennek, ilyenkor az átalakulási folyamatról elterelődik a figyelem. Még továbbra is gyengék az intézmények, ez egy örökség a múltból, nyilvánvalóan próbáljuk helyreállítani. Minden országban így van, Ukrajna sem kivétel. A, a biztosítások az elmúlt négy év programja alapján azt mutatják, hogy jelentős javulás van e téren is. A demográfiai csökkenés egy olyan probléma, amelyet csak hosszú távon tudunk megoldani. Meg kell tervezni az ország fejlődését és az erre vonatkozó intézkedéseket. A politikai ájultság nálunk is felmerülő probléma. Mindannyian tudjuk, hogy ez miért fontos, de pénzügyi szempontból is talán fontos egy tény. Több mint, a GDP több mint 5%-a a védelem és biztonsági kiadásokra eh, kell, hogy eh, irányuljon. A világ egyik legmagasabb védelmi kiadása van Ukrajnának így. A reformprogram ambiciózus menetrendjével és a társulási, az EU társulási szerződésének teljes végrehajtásával sem fogjuk tudni, és nem is akarjuk az átalakulási folyamatunkat leállítani. A legfontosabb prioritás az az, hogy véglegesítsük a korábban elindított reformokat, nagyon fontos kereteket tudtunk a legfontosabb reformterületek számára törvények elfogadásával felállítani, és most a végrehajtáson van a sor a következő néhány évben. Ebbe bele tartozik a privatizáció, az energiaágazat, a korrupció kivizsgáló bíróság, ezt nulláról kellett felépíteni az országban. És ide tartozik a közigazgatási reform véglegesítése. Csak néhányat említek, de természetesen nagyon sok egyéb téma van napirenden. Az MFA kontextusában Az előző makrofinanciális e, e, e, segítségnyújtási keretből nem sikerült az összes feltételt teljesíteni. 600 millió eurót kaptunk, ez volt az utolsó szelet. 21 feltételből 17-et sikerült teljesíteni. Az a négy, amelyet nem sikerült teljesíteni, ezért, ezt emiatt nem tudtuk megkapni az MFA-t, és ezért sürgősségi intézkedéseket kellett eh, bevezetni a költségvetés finanszírozására. Ez sikeres volt eh, rövidtávú eh, kölcsönzéssel, de ennek kihatása volt erre az évre. Ez azt jelenti, hogy az MFA első szelete nagyon-nagyon, erre nagyon nagy szükség van. Folytatjuk ennek a, ezeknek a, a feltételeknek, amelyeknek nem sikerült teljesíteni, ezeknek a teljesítését igyekszünk sikerre vinni. Hármat már teljes, kettőt már teljesítettünk, és kettő már nagyon közel áll a teljesítéshez. A mi célunk az, hogy azokat a feltételeket sikerüljön teljesíteni, Eh, amelyeket nem sikerült az előző időszakban, míg eh, addigra, míg az új eh, programot jobbá hagyják. Aztán az IMF programot illetően, most ezek a programok összekap, összekapcsolódott programok, ide kapcsolódik a világbanki program is, úgyhogy most tértem haza Washingtonból, ahol a közep, a köz, következő IMF szeletre vonatkozó feltételek teljesítéséről beszéltünk, ezek rövid időn belül teljesítésre kerülnek. A célunk az volt Washingtonban, hogy folytassuk a tárgyalásokat. Én azt remélem, hogy júniusra képesek leszünk folytatni az IMF feltételeinek teljesítését. Az IMF nagyon támogató, annak ellenére, hogy ez egyik téma nagyon politikai. Ez a gáz árak 30%-os növelését jelenti. Tehát az általam leírt helyzet lehetővé tenni azt, hogy a ágazatot megreformáljuk, de ilyen szociális instabilitást okozó lépésekre ne kényszerüljünk rá. Szeretnék köszönetet mondani a támogatásukért, és azt kérem, hogy támogassanak bennünket a jövőben is. Nagyon nagy szükség van a makrofinanciális segítségnyújtásra, hogy a reform törekvéseinket segítsék, és emellett a pénzügyi stabilitást is biztosítsuk Ukrajnában. Ez egy nagyon sürgős igény, Biztosítani kell azt, hogy a folyamatok ne késlekedjenek, és az első szelet minél hamarabb megérkezzen. Azt gondolom, hogy ez az ősz elején lenne sikeres, lehet, lenne lehetséges. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönjük szépen ezt a beszámolót. Mi nem vagyunk külpolitikusok, úgyhogy nyugodtan beszélhet konkrétan is, ami a négy feltételt illeti, amelyek még nyitottak, ezekről még hallanék szívesen további részleteket, és miért nem sikerült ezeket teljesíteni, ezt még szeretném tudni, és akkor utána megadom a szót a bizottságnak. So, um, we had the uh, specifically itt most négy feltételről beszélünk, ebből kettő, na megmondom, hogy melyek ezek. A Woodben a második a hitel nyilvántartás bevezetése, a harmadik a, a, a, a valós tulajdonos a cégekben, illetve az elektronikus vagyon nyilatkozatok helyzete. Ami az elsőt, a Woodbent illeti, ez a témát sikerült depolitizálni, ezt az választott bíróság fogja majd tisztázni a társulási egyezmény keretében, és ez lehetővé teszi majd, hogy legyen megoldás erre a problémára. Hogyha lesz egy EU társulási egyezmény, akkor sikerül ezt megoldani politikai felhangok nélkül. A hittel nyilvántartást illetően a jogszabályt elfogadtuk, az év elején, pár nappal azután, hogy, vagy egy hónappal azután, hogy megszületett a döntés arról, hogy nem kapjuk meg a következő szeletet. Ami a valódi tulajdonosok nyilvántatását illeti, ezt szeretném hangsúlyozni, amikor a feltételrendszerről beszélünk. Nos, ez a feltétel, ez nem került teljesen világosan megfogalmazásra. Kezdetekben más, hogy értelmeztük a, ennek a végrehajtását. Végül is aztán az lett ennek a helyzete, hogy Ukrajna egy olyan új mechanizmus hozott létre, ami nem létezik Európában. Tehát most mi egy precedens teremtettünk, amit valószínűleg más európai országokban is használni fognak. Ezt nem akarjuk, hogy ez a rossz precedens legyen, úgyhogy nem akartuk, hogy rossz precedens legyen. Önök egy szakértőt küldtek Ukrajnába egy hónapja, és ő kezdi a munkát ezen e, kereten mm, elkezdődött a munka, folyik, e, ami a feltétel rendszert indíteti, Azt gondolom, hogy ez a program végrehajtására vagy jóváhagyásáig megtörténhet. Ami pedig a nyilatkozatok, a vagyonnyilatkozatok automatikus jóváhagyását illeti, megváltoztattuk ennek megközelítését, én magam is részt vettem e, ebben, és újra indítottuk a folyamatot. Ennek eredményeként minden problémát sikerült megoldani. Úgyhogy a szoftver kidolgozására sor került, a szoftver rendelkezésre áll két nappal ezelőtt indult a közbeszerzési folyamat, úgyhogy jó úton haladunk, úgyhogy hamarosan meg lesz ennek az eredménye. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Wir ahnen schon die Probleme, aber... Köszönöm szépen. Most az Európai Bizottság nevében megadom a szót Matanova asszonynak, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter úr. Nem akarok nagyon belemenni a részletekbe, de hadd mondjam el, hogy nagyon nagy lépésekre került sor makrogazdasági szinten, ahogy a miniszter úr is elmondta, támogatjuk Ukrajnát, mégpedig egy eléggé jelentős bilaterális programot tesz ki, és önök ellátogattak egy évvel ezelőtt Ukrajnába, és utaltak arra a segítségnyújtásra, amelyet kap az ország, és azt szeretném elmondani, hogy ami a 2014-es Majdani eh, forradalmi eseményeket illeti, azóta államépítési eh, segítségnyújtást adunk az országnak, ez 29 eh, eh, feltételhez van kötve, tehát ennek is elég komoly feltételrendszere van. Az Európai Bizottság maga is hát elég nagy volumenű feltételrendszert hozott létre. Az elmúlt időszakban egy célzott, komoly stabil programrendszert dolgoztunk ki, ez nem csak az államépítést, hanem az, a korrupció ellenes fellépéseket, az igazságszolgáltatást, a közigazgatási reformot, illetve a decentralizációt támogatják. Ezek a négy, ez az a négy nagy terület, amely a támogatásunkat élvezi, illetve emellett a beruházási tervben is együtt dolgozunk az Európai Parlamenten. Megkezdtük a segítségnyújtásunkat az üzleti világ és a növekedés szolgálatába állítani. Aztán a KKV-k számára egy gazdaság támogatási programot hoztunk létre, illetve energiahatékonysági programot, amelynek lényege az üzleti világ fejlesztése, alakítása. Ezekben a programokban, ezekben az időszakokban Az volt a célunk, hogy mind a tagállamokkal, mind a nemzetközi finanszírozó eh, szervekkel együttműködjünk a specifikus reformok kidolgozásában. Minden eh, terület, általam említett terület a policy reformokat kíséri, és policy eh, feltételekhez van kötve, és a miniszter úr maga is említette ezeket. Például a minisztériummal együtt egy közfinanszírozási kezelési programot dolgoztunk ki, Svédország, Litvánia, a Világbank és az IMF e együttműködésével. Illetve egyéb területek, például nagy támogatás a korrupcióellenes ellenes lépésekre, intézményekre. Dániával együtt dolgoztunk a közigazgatási kérdésekben, illetve Lengyelországgal, Svédországgal is, úgyhogy elég átfogó, persze nem ilyen, nem ilyen jó ez a ö, szóválasztás, nem is komplex, hanem átfogó ö, támogatási programrendszert dolgoztunk ki a reformok alátámasztására. Az utolsó dolog, amit említeni szeretnék, én is átalakulásban lévő országból érkeztem, és tudnom, láttom, és meg kell osztanom önökkel, hogy micsoda reformokra került sor, és nem csak papíron, hanem ami végrehajtásra került, ez érdemi, komolyan érdemi reform, egészségügy, oktatás, nyugdíjreform, ezek nagyon átfogó reformok, amelyek stabilabb társadalmakban, demokráciákban eh, is nagy-nagy eh, nyomást helyezne a társadalomra, nagy-nagy eh, feladatot jelentene, nagy kihívást, úgyhogy mindenképpen támogatnunk kell a kormányt, és nagyon reméljük azt, hogy az ECFIN kollégákkal együttműködve, a makrofinanszírozási támogatáson dolgozva. Nagyon remélem, hogy a kollégák támogatását megkapjuk ahhoz, hogy a segítségnyújtást meg tudjuk adni. Köszönöm szépen. Hát persze, hogyha egyszerű lenne a dolog, akkor nem lennék itt. Ezzel egyetértek. Engem az érdekel, hogy hogyan látja ezt a négy nem teljesült feltételt, és és a 600 millió eurót mikor lehet felszabadítani, milyen buktatók vannak még az úton. A második kérdés pedig, ami a teljes történetet illeti, hát ez egy ez egy, ez egy nehézkes dolog, és persze mindig a rosszaknak, nem, nem, a, nem annak prédikálunk, akinek kéne, és nem azt büntetjük, akit kéne, de úgy látom, hogy nagy ellenállás van. Parlamenti képviselőkkel volt egy vita, nem voltak hajlandók a vagyonnyilatkozatokat közé tenni. Hát, tehát látom, hogy súlyos, volt, súlyos a probléma. De mennyire fenntartható ez a mm, reform? Látom én ezt, hogy végrehajtják, de mennyire fenntartható, mennyire tartós? Mindig kell ezt számolnunk azzal, hogy vannak egy kicsit visszalépések is. Hogyan ítélik meg ennek lehetőségét, tessék? Köszönöm szépen, elnök asszony. Mennyire tartósak ezek a reformok. Látjuk, hogy az Európai Unión belül is, és az óceán másik oldalán is, hát a fenntarthatóság, a tartóság az egy, az, az egy, az egy a, hát viszonyítás kérdése és korábban rendkívül megingathatatlanul demokratikus országokban is hát nagy változásokra kerülhet sor. Nem tudom, hogy Ukrajnában mi lesz tíz év múlva, de amit mondhatok az az, hogy és azt gondolom, hogy a miniszter utalt erre, hogyha megnézzük a végleges tulajdonos, vagy valós tulajdonosok kérdését, nos, azt kell, hogy mondjam, akkor, amikor ezeket a feltételeket megfogalmaztuk, egy kicsit túl ambiciózusak voltunk, mert ami az előző MFA-ba bekerült, azok olyan feltételek voltak, amelyekre nincs jó precedens. Nincs egy olyan e, európai ország sem, amelyben a valódi tulajdonosi e, helyzetet vizsgálják meg, az Egyesült Államokban sem. E, tehát azt gondolom, hogy azok a lécek, amelyeket felállítottunk, feltettünk, lehet, hogy túl magasra lettek téve. El kell, hogy mondjuk magunknak is tisztességesen be kell vallanunk, hogy hát lehet, hogy egy kicsit túl ambiciózusak voltunk. Ami konkrét konkrétan a valódi tulajdonosokat illeti, eh, hát eh, új területekre eveztünk ezzel. Most a szakértők a kormányjal együttműködve eh, próbálnak dolgozni, és találni egy olyan megoldást, amikor a feltétel teljesül és hiteles a megoldás. Ami a vagyonnyilatkozatokat illeti, ezeknek a verifikációját illeti, itt megint csak ennek a mélysége és a feltétele teljesülésének lefedettsége, ez nagyon-nagyon messze megy. Ez valóban túlmegy azon, ami az én hazámban megvalósul, Szerintem az önökében sem valósul ez meg, úgyhogy ez nagyon nagy feladat, ami sajnos a verifikációt megnehezíti. Tehát igen, egy automatikus rendszert kell kidolgozni, kialakítani, de emellett azt is tudnunk kell, hogy a feltételek nehezek voltak, nehezen teljesíthetőek voltak. Azt gondolom, elnök asszony, hogy az az ellenállás, amit ön látott a rádában és a köztisztviselők körében, ez érthető. Egy átalakulásban ugye érdek, konfliktusok is vannak, és hát egyikünk sem akarja ennyire felfedni a kártyáit. Úgyhogy egy nagyon komoly, élénk vita folyik, nagyon erős civil társadalom támogatja ezt, és valóban, amit hangsúlyozni szeretnék, az az, hogy ami a korrupciós percepciót illeti, Ukrajna elég magas, vagy elég rossz értéket mutat, de aki szisztematikusan vizsgálja a korrupciót, az látja hogy a, minden alkalommal, amikor a e, kormány foglalkozni kell a korrupcióval, a percepció mindig e, az egekbe szökik, mert e, erről cikkeznek, erről írnak, kritikát kap az ország az EU-tól, a donoroktól, stb. De azt gondoljuk még mindig, hogy a dolgok, a folyamatok átláthatóvá tétele a lehető legjobb módja annak, hogy szembe menjünk a korrupcióval. Szerintem paradigmaváltásra került sor Ukrajnában az elmúlt három évben. Ez azt jelenti, hogy olyan dolog, amit eddig szőnyeg alá söpörtek, most kikerül a közvéleménybe, és ez a lehető legjobb mód. Mi a helyzet a három másik MFA feltétele, feltétele ami a régi MFA rendszert illeti? Ami a e, vagyonnyilatkozatot illeti, ezt említettem. A rendszer működik, a feltétel lényege az volt, hogy ez az információ rendelkezésre álljon. Ez megtörtént másfél éve, tehát ez rendelkezésre áll, és most a szoftverek kidolgozása folyik az automatikus verifikáció érdekében, és a számvevőszékhez hasonló módszerek alkalmazásával és emellett az új MFA előkészítésekor beszéltünk erről, arról tehát, hogy ragaszkodunk hozzá, hogy a kormány vállaljon kötelezettséget arra, hogy a legfontosabb kérdésekkel kezdjék. Most ne eh, valamilyen 2000 gyermeket számláló körzet iskolaigazgatójával kezdjék meg a verifikációt, hanem a komoly politikai ügyekkel. Azt gondoljuk, hogy a szoftverrel együtt ez működik. A másik, a valódi tulajdonosok, a végső tulajdonosok helyzetével kapcsolatban. Itt a technikai segítségnyújtás folyik, és reméljük, hogy megtaláljuk a megoldást, de azt gondolom, hogy jó úton haladunk, hát még van feladat, de jó úton haladunk. Ami a Woodbent illeti, tehát a fakivágási kérdést, itt a választott bíróság esetében választott bíróságon dolgozunk, a hitel nyilvántartást pedig elfogadtuk a kombináció, tehát a szoft, automatikus vagyonnyilatkozati verifikációs szoftver elfogadásával és a végleges tulajdonosok rendszerének kidolgozásával a feltételek teljesülnek. Három képviselő kért szót. Zeller kolléga Ukrajnában járt velünk. Köszönöm szépen, üdvözöljük Önt, miniszter úr, köszönjük szépen, hogy eljött a makropénzügyi támogatásokat, azért adják, hogy támogassák a um, valutarendszert. Ukrajna az elmúlt években jelentős inflációt élt meg, és ez megrázta az országon. Az infláció továbbra is kb. 14-15 százalékos, és ennek egyik oka a nem irányított tőke kiáramlás volt Ukrajnában a külföldi bankok segítségével. A bankok mentek csődbe, és ez a vagyon aztán külföldre vándorolt. egy jegybank elnöke, Rinya Tovasszony, ha jól emlékszem, aki az elmúlt év elejéig Primatjava asszony volt egy bajnok elnöke, bizonyos dolgokat javított, többek között, ami az egyes bankok átláthatóságát illeti. Ez a folyamat hogyan folytatódik? A külföldi bankok, ha jól tudom, mm, jelentős tevékenységeket folytatnak Ukrajnában, többek között orosz és osztrák bankok hogyan próbálják megakadályozni azt, hogy vagyonok kerüljenek el külföldre irányítatlan módon Ukrajnából. Born kolléga, illetve Derek kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Én is tagja voltam a látogatócsoportnak, és jelentős előrelépést láttunk. Az elmúlt évben még több előrelépés is történt. Két dolog lepett meg a látogatás alkalmával. Egyrészt a korrupcióval kapcsolatos állítások. Az volt az érzésem, hogy annak idején nem volt elég kapacitás ezt a kérdést kezelni. Például azt mondták, hogy a helyi és lokális hatóságok nem tudták a korrupciót kezelni, a korrupció ellenes intézményeket akkor kezdték el felállítani. Milyen előrelépés történt annak érdekében, hogy a korrupció ellen küzdjenek. A közös téma az MFF, illetve a központi költségvetés, azt mondták, hogy ezt a pénzt nagyon nehéz volt után követni, és elhangzott az, hogy nagyon nehéz volt ezt a pénzt nyomon követni, hiszen konfliktusba kerültek Oroszországgal, és nehéz volt mindezt nyomon követni, történt előrelépés, és uh, hogyan használják az Európai Központi Költségvetésből a támogatásokat parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én azt mondanám, hogy én a bizottság álláspontjával nem értek egyet azzal kapcsolatban, hogy túlságosan magasra tettük a mércét, ami a kedvezményezeteket illeti. Miért is gondolom mindezt? Az Európai Parlamentben a negyedik bizottság foglalkozik már ezzel a témával, és egy egész listánk van a külön bizottságokról van szó, akik az adóparadicsomokkal foglalkoznak, van ez a lista, meg vannak a kritériumok, amely alapján el kell járni, ami például az adóparadicsomokat eh, illeti, ami a Panama botrányt illeti, ez ezek nem a legnagyobb vállalkozások, hanem a legnagyobb adó paradicsomról van szó. Nagyon sok politikusok, magasrangú politikusok voltak tulajdonosai a, ezeknek a vállalkozásoknak, és képeztek adóparadicsomot. A kelet-ukrajnai konfliktusok itt cégeket alapítottak az emberek, annak érdekében, hogy itt biztosítsák, tudják biztonságban pénzeiket. És van ez a harmadik feltétel is, ezt én nagyon jónak tartom, és hogyha erről beszélünk, az Európai Unió által nyújtott pénzügyi támogatás, akkor azt is látnunk kell, hogy itt mi a helyzet, ne csak az az érzékelésről, hanem a tényleges dokumentációval mi a helyzet. Ezekről a kérdésekről itt beszéltünk a parlamentben. Hát én több mindent szeretnék megtudni erről a kondicionalitásról, ami a végső kedvezményezetteket illeti. Én azt gondolom, hogy ez ugyanannyira fontos, mint a korrupció ellenes harc, korrupció ellenes intézmények felállítása, és végül még valamit szeretnék mondani. Ez nem technikai szempontból nehéz, a standardok nem technikai szempontból magasak, a technológia tényleges időben eh, ki tudja találni azt, hogy kinek van cége, itt meg lehet nézni a kapcsolatokat az egyes cégek között, nem ez a probléma. Az EU-ban ez probléma volt, az USA-ban, más országokban is, és ez a politikai akarat kérdése volt. Végső kérdésem, Ukrajnában létezik-e politikai akarat annak érdekében, hogy létrejöjjön egy ilyen mechanizmus természetesen. Fontos ismerni a csendes tulajdonosokat, hiszen az állami megbízásoknál így lehet elkerülni a e, problémákat. Hát én értem, hogy ezt úgymond tudnunk kéne, és sajnos az, sajnálatos az, hogyha ezt nem tudjuk. Eh, miniszter úr, azt gondolom, hogy igen, sok kérdés hangzott el. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni először is, hogy vártam a látogatásukat, de nem tudtam, hogy ez tényleg megvalósul nem tudtam, hogy találkozni fogunk. Ha tudtam volna, akkor több időt szállhattunk volna ezekre a témákra, többet beszélhettem volna arról, hogy mik a kihívások, stb. stb. De legközebb Ukrajnában látogatnak, akkor e, szóljanak. Ami a felvetett kérdéseket illeti, a tőke kiáramlását, illetve hogy mi történik ezen a területen, mit teszünk annak érdekében, hogy a pénz ne távozzon el az országból, illetve a banki szféra státusza a reformok. Igen, a korábbi uh, jegybanki elnök kitűnő munkát végzett a banki rendszer um, átláthatóságának javításában sokat tett a korrupció ellen, olyan problémák megoldásán dolgozott, amelyek már évek óta fennálltak, és mit sikerült elérni? 90 bank került ki a bankrendszerből, egy nagyon fontos műveletet végeztünk el vele, az ország bankjának nemzetésítése, államosítása volt, ez egy jelentős lépés volt, és ez volt az egyik legnehezebb dolog, amit vele együtt oldottunk meg. Tehát mindez megoldott, most a bankrendszer úgymond tiszta, a legnagyobb bank, amelyet két befolyásos oligarcha birtokolt, megmaradt. Én pénzügyminiszterként részvényese vagyok ennek a banknak, most 55%-át ellenőrzzük a bankrendszernek. Nagyon sok minden függ a nemzeti bankoktól, de az ön kérdése a pénzügyminiszter is utalt, hogy mi részvényesként eh, mit teszünk a bankrendszer 55%-át eh, garantáljuk, mit teszünk a bankrendszer fejlődés érdekében, csalások megakadályozása érdekében, a pénzügyi inkluzivitás garantálása érdekében, nem mindig folyt, hovattunk el egy stratégiát, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, és ennek eredményeként sikerült átalakítanunk a banki rendszert, és az elkövetkezendő öt évben használni fogjuk um, az 55%-ot, 24% lesz majd ez. Privatizációra kerül szükség az átláthatóság erősítésére, és azt uh, várjuk, hogy az európai bankok um, és kapcsolódnak majd mindehez. Vannak akuttabb területek is, amelyekkel foglalkoznunk kell. Tehát egyelőre nem a banki szektor ez, a BAPS-okat valósítjuk meg, a BAPS, BAPS folyamatokat. Tavaly csatlakoztunk a BAPS tervhez, és megpróbáljuk ebben az évben az új standardokat elfogadni. és áttekintjük az összes bilaterális megállapodást, a kettős adóztatás külön elkerülésére, és vizsgáljuk az OECD átlagot is. Nem a, közvetlen az offshore-okba kerül a pénz, de ezt most áttekintjük és Hollandiával írtunk alá nemrégiben megállapodást várjuk, Ciprus részre a rektifikációt, ami pedig a pénzmosást illeti. Új törvény dolgozott ki a minisztériumunk. Ez egy átfogó törvény, amely az összes területtel foglalkozik, beleértve a bankokat. Tehát ez vonatkozik a tőke kiáramlásra. Ami a korrupciót illeti, hát itt eh, elmondom nem csak azt, amit a kormány végzette, ezzel kapcsolatban nekem saját tapasztalataim vannak, mielőtt miniszter lettem, közigazgatásban dolgoztam, és én voltam eh, az ukrajnai delegáció vezetője, és a korrupciós iroda felállításán is dolgoztam, ami az elektronikus nyilatkozati rendszert illeti. Ezzel nyitottuk meg a vízummentes ségi rezsimet, és elmondhatom azt, én értem a, kölcsönös interdepenziákat, szükség volt a korrupció ellenes törvényre, tehát itt nem csak szavakról van szó, hanem ez ténylegesen megvalósult. Az ügynökség igyekszik eh, megakadályozni a korrupciót, a nemzeti eh, korrupciós iroda eh, jár utána ezeknek a, az ügyeknek, tehát a korrupció ellenes irodaitrozása nem a kívülről érkező aggályokra hivatott, rá volt hivatott reagálni, Az EU-s integráció volt az egyik, amely először Hát itt nem csak az elégedettségről volt szó, hanem felháborodásról is. Korrupció ellenes iroda létrehozása nagyon fontos, és ehhez megfelelő ö, törvény létrehozására van ki szükség. Hogyha a bíróság nem bízik, akkor ez nem jó. A kapacitás építés nagyon fontos kérdés, a Nemzeti Korrupció Ellenes Irodát a semmiből hoztuk létre. 600 ember szándékosan döntött úgy, hogy csatlakozik hozzánk, őket képeztük, és teljesítettek is. Ami a költségvetés támogatást illeti, és a mikrofinanciális rendszereket, Remélem értenek. Én miniszterként, nekem miniszterként biztosítanom kell azt, hogy az összes pénz, ami a költségvetésben van, megfelelő felhasználást talál, fontos ellenőriznünk, hogy hova megy a pénz, fontos támogatni a prioritásainkat. Nagyon fontos megbízni ebben a mechanizmusban. Nem bízhatunk meg mindenben. Tehát fontos, hogy abban biztosunk, hogy megfelelő felhasználásra kerül ez a pénz az országban. Nem finanszírozunk nem megreformált intézményeket. A főügyész nem került teljes megreformálásra. Én teljes reformot szeretnék, ezt támogatni fogjuk, és a kormányon belül is hasonló megközelítést alkalmazunk. Tehát az MFA a költségvetésbe kerül, de látni kell azt, hogy mindezt uh, hogyan menedzseljük, és én ezzel uh, kapcsolatban nyitott vagyok. Ami a Panama anyagokat uh, illeti, Önöknek igaza van. Hát, hogyha ismerjük az információt, akkor erre nyilván reagálni kell. És az egyik kulcs a választások, a közelgő választások. De ez nem fontos Ukrajna számára, akkor ez miért kell, hogy más számára fontos legyen? Tehát az ukrajnaiaknak kell erről dönteni. A következő évben két választás is lesz. Van-e politikai akarat? Igen, ez a politikai akarat eh, létezik. Fontos, hogy az adót eh, fizessék az emberek, Nyilván ezzel kapcsolatban jelentős az ellenállás, de lépésről lépésre sikerül előrelépnünk, és a sikerünk attól függ, hogy jó munkát végeztünk-e. Ami pedig a technikai jellegű kérdéseket illeti, ez továbbra is nehéz. E, amikor több tulajdonos is van, van egy tulajdonosi lánc, akkor nagyon nehéz bebizonyítani azt, hogy egy adott személy bármit is birtokol. mert hát, hogyha valakinek a neve tulajdonosként megjelenik, akkor ez könnyebb, de tudom, hogy sokan már döntöttek, illetve elemzést készítettek, a probléma a végső kedvezményezett eh, azonosítás volt, ez csak egyre nehezebbé válik. Nem csak Ukrajna számára probléma, hanem az egész világ számára. Közösen kell megoldást találnunk, és ez egy folyamatos folyamat. Ez mindig nehéz lesz, és egy eh, jelentős problémáról van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság. A következő Elnök asszony, miniszter úr, köszönöm szépen. Nagyon röviden, ha azzal a kérdéssel kezdeném, ami a, a többéves pénzügyi támogatási program az FM, MFA-val kapcsolatos, és az úr kérdezte, aki már elment. Most ezzel próbáljuk kompenzálni a kifizetési egyenleg problémáit. Ukrajna a költségvetési átláthatóság problémáit tekintve előkelő helyen áll a világ eh, ranglistáján. Több intézkedést hoztak, amit eh, a miniszter is említett, először is az 5%-os GDP hiány sikerült eh, csökkenteni, több mint 10%-ról 1,7%-ra csökkentették a költségvetési hiányt, ami a, azt jelenti, hogy több mint az ötödére csökkentett, illetve kevesebb, mint az ötödére elnézést. Az országban látható a számokból is, hogy milyen jó irányban vannak a változások. Az elmúlt három évben a, az állami kiadások GDP arányosan tekintve 13%-kal csökkentek 53%-ról 40%-ra. Ilyen csökkenés a közkiadásokban a GDP százalékaként, nos, akik figyelik, hogy a francia er- elnök milyen heroikus erőfeszítéseket tesz, hogy 1-2 százalékkal csökkentse a közkiadásait, ami a legmagasabb az EU-ban, és hogy erre milyen a reakció, és ezzel összehasonlítjuk a 13 százalékos csökkentéseket, akkor látható, hogy micsoda erőfeszítés és mi a cél. Az általános költségvetés az, amely az egyenlőtlenségeket kompenzálja a, a fizetési mérlegben, és a költségvetési átláthatóság kérdésében pedig Ukrajna az egyik legjobban teljesítő ország. A korrupció ellenességgel kapcsolatban röviden. A, egy intézményi értelemben gyenge történelmileg is gyenge környezetben a korrupció már előfárulását követően való megbüntetése, tehát a jogalkotó, bocsánat, a, az igazságügyi szervek általi megbüntetése már folyamatban lévő megoldás, de még nem mindig olyan mértékben, ahogy szeretnénk. A, a bírói, bíróságokat most reformálják, létre kell hozni a korrupció ellenes bíróságot, ehhez a nemzetközi közösséggel együtt nagyon szigorúan ragaszkodunk, IMF, stb. Az a, ugye ott van a NABU, az a nyomozóhatóság, de a bírói kar is fontos ebben a korrupció ellenességben, úgyhogy nagyon sok mindent kell tenni. Bár Ukrajna eddig rendkívül sikeres volt, különösen a, a korrupció felmerülésének lehetőségét próbált meg, próbálták megkönteni. Um, de azt is látni kell, hogy hatékonysága pusztán nem lehet egy 13%-os csökkentést elérni, és négy területen sikerült a korrupciót lehetőségét megszüntetni. Az egyik a békéltető tárgyalás, bocsánat, a, a valuta árfolyamok manipulása, illetve az ottani rés. A második a bankágazat. A miniszter is említette, hogy több mint 90 bank engedélyét vonták vissza. A prudencia jogszabály rendkívül szigorú és nagyon jól működik. A probléma az ukrán bankoknál az az, hogy a szabályozói környezet rendkívül szigorú, és ezért a hitelnyújtás követelményei igen magasak. A tényleges helyzet Ukrajnában olyan, mint Európában, hogy a bankok likviditása korlát, mérhetetlenül nagy lett, ez a prudenciális jogszabályok miatt van. A harmadik terület egy olyasmi, amit nemzetközi szinten is elismertek, ez pedig az elektronikus közbeszerzés bevezetése amit prozorónak neveztek el. Már vannak számadatok is erre vonatkozóan, mint a GDP mintegy 1%-át takarították meg a közbeszerzésekben a rendszerrel. További modulokat fognak a közeljövőben még bevezetni a rendszerben, és a miniszter is az áfa visszatérítéseket automatizálta ami szintén egy jelentős korrupciós formás volt, és így ezeket a mozgásokat megszüntette. De a legnagyobb, és nagyjából talán nem is tudom pontosan, hány százaléka a GDP-nek, egy másik számot mondok inkább, a 2016-os kormányzati határozat, amelyel ki akarják egyenlíteni majd a, a magán és vállalati gáz árakat, ezzel egyik napról a másikra a korrupciót megszüntették az ágazatban. A számok azt mutatják, hogy a Naspogáz gáz monopóliuma Érdekes módon az egyik évben a monopóliumával együtt egyik évben 8 millió, milliós veszteséggel, következő évben pedig 1 milliós nyeresége volt, ami szintén nem hatékonyság volt, hanem egyszerűen a korrupció megszüntetéséről. Ez csak a prevenciós lépések. Még mindig hosszú az út, az intézmények kiépítésének útja azoké, amelyek majd a büntető oldalt is, büntetőjogi oldalt is erősítik. A portugál kollega kérdezte, hogy van-e korrupció Ukrajnában? Igen. Erősek az oligarchák Ukrajnában? Igen. Sőt, bár azt mondom, hogy, hogy már eh, szegényebbek, mint eh, három éve, de még mindig mesésen gazdagok. És eh, a Panama dokumentumokban láttuk, láttunk ukrán neveket, és a bizottság a non-kooperatív jogszabály, vagy jog, jogszerűségi kérdésekkel igenis foglalkozik. Voltak már olyan esetek, amelyeket át tudtunk helyezni voltak olyan esetek, országok, amelyeket a fekete listáról a szürke listára át tudtunk tenni, de Ukrajna még nem tartozik közéjük. Valóban mesésen gazdag oligarchák vannak, és adott esetben adóparadicsomnak is lehetett, nevezni az országot, de Ukrajna, mint ország soha nem volt rajta az adóparadicsom listán. Csak hogy a egyetemvé tegyem a helyzetet. Az, egy, az antikorrupciós együttműködés az egyik nagy fő projektünk. Most is folyamatban van. A Dán kormányal együtt próbálunk intézményi felépítésben, erősítésben is segíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Először is eh, ezt a meredek emelkedést eh, csodáljuk, másrészt pedig köszönjük a miniszter úrnak az információt és a cserét. Szerintem jó az, hogyha kapcsolatban maradunk. Láthatóan van még feladatunk, de csak szeretném önöket bátorítani, hogy tartósan, kitartóan menjenek ezen az úton. Tudjuk, hogy a, a változásokat nagyon nehéz végrehajtani, de ha ön is azt mondja, hogy sok mindent eh, elértek, akkor mi is elégedetek vagyunk. kísérni fogjuk Önöket, tanulmányokat fogunk készíteni talán az év végén. Köszönjük, hogy eljött, és sok sikert kívánok! Ja, damit Ezzel a következő napi rendi pontra érünk, ez a hetes napi rendi pont. A 7 per 2018-as külön, számövőszéki külön jelentés Törökországról, Jakobs kollega, Jakobsen asszony a, a számövőszék illetékes tagja, meg is adom a szót neki, csak az előadó fog utána szólni. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy bemutathatom önöknek az EU törökországi előcsatlakozási támogatását, az IPA-t. Törökország hagyományosan vezető szerepet játszik a nemzetközi kapcsolatokban, kulcsfontosságú partner az EU-ban, a védelmi politikában, kereskedelemben, és 1999 óta jelölt ország, EU tag jelölt ország. A török hatóságokkal együttműködésben az előcsatlakozási támogatás a bizottsági finanszírozású projektekből áll különböző szakpolitikai területen, például jogállamiság, irányítás, mezőgazdaság, infrastruktúra, emberi erőforrás fejlesztés. Törökország az EU támogatás egyik első kedvezményezett országa az EU-n kívül. 2007-13 között az IPA törökországi allokációi 4,7 milliárd eurót jelentettek, 14-20 között pedig 5,4 milliárd eurót. A folyamat, az EU csatlakozási folyamat notoriusan lassú volt, és 2017-re a 35 fejezetből csak 16-ot nyitottak meg a tárgyalásra, és egyetlen egy fejezetet zártak csak le. Különösen a 2016-os júliusi katonai pucs kísérlet miatt Törökország rendkívüli állapotot állatban van, ez az Európai Unió számára is fontos. Milyen kérdéseket vizsgáltunk az audit során? Azt néztük, hogy milyen a felépítése és a hatékonysága a törökországi IPA végrehajtásnak, és hogy a jelölt ország megfelele az, akihez való csatlakozáshoz, és képes erre. Vizsgáltuk azt, hogy az ÉPA Törökországban megfelelő felépítésű-e, a bizottság jól csinálta a munkáját, és érdemes volt-e az előcsatlakozási periódusban Törökországban a prioritási területeket kiemelni. Összességében elmondhatjuk, hogy az IKA célkitűzéseket az, a bizottság jól meghatározta, de az előcsatlakozási alapok Törökországban nem kezelték megfelelően az alapvető igényeket, a függetlenség, igazságügy pártatlansága, a magas szintű korrupció és szervezett bűnözés elleni harc, sajtószabadság és a külső audit és civil társadalom érvényesítésének területén, ahol ezek azok a területek, ahol kritikusak a reformok. Az IPA kondicionalitása is, eh, tehát igen kevés mértékben tudta csak az IPA a kiemelt területeken a tevékenységeket támogatni. A bizottság igen ritkán élt azzal a lehetőségekkel, hogy az ÉPA projektek vezetőségét leváltsa, és átvegye a nemzeti hatóságoktól az irányítást, vagy korrekciós intézkedéseket vezessen be, akkor, amikor a projekt feltételeinek nem tettek eleget. Az, hogy a finanszírozást felfüggesszük, annak az esetében, hogyha a jogállamiság és demokrácia alapelveit nem tartják be, nem tükröződik az IPA jogszabályban a végrehajtást illetően. Az ellenőrzött projektek általában véve a, a szándékolt eredményt hozták, még akkor is, hogyha késlekedve. Összességében úgy láttuk, hogy a 14 folyamatban lévő auditált projektből 13 esetében a bizottság és a török hatóságok teljesítették a terveket, 8 esetben késleltetett formában. Hiányosságok is voltak a projektek teljesítményének nyomon követésében, is súlyos késlekedések voltak, elsősorban a, a török hatóságok politikai akaratának hiánya miatt, és azért, ami, ami a legutóbbi törökországi fejleményekkel kapcsolatos. Végül pedig azt néztük, hogy az eredmény kockázat, kockázatos-e, kockáztatja bármi az eredmény. Ahhoz, hogy az előcsatlakozást megtervezzük, ahhoz öt ajánlást fogalmaztunk meg a bizottság felé. Az IPA forrásokat jobban olyan területekre kell irányítani, ahol szüksége van a reformokra, és a hiteles EU csatlakozási előrehaladásban. Az ágazati megközelítéssel minden a legfontosabb tulajdonságokat le, le kell fedni, és a bizottságnak a politikai és projektfeltételeket érvényesíteni kell. A projekt teljesítmény nyomon követésére szükség van, végül pedig a bizottságnak a közvetett eh, irányítással a lemaradásokat csökkenteni, a közvetett irányítás eh, felváltásával a lemaradásokat be kell hozni. Szeretném az együttműködő partnereknek megköszönni az együttműködést, köszönöm a figyelmüket, és ha az idő megengedi, akkor természetesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. Köszönöm, Jakobzen asszony. Most eh, Claudia Schmidtnek adom meg a szót a jelent, az előadónak, csak mondom, hogy ez egy rövid előadás, Claudia, jó? Jó, egy rövid jelentés, nagyon hosszú megjegyzésekkel. Sajnos nagy megtiszteltetés, hiszen különösen izgalmas volt ez a számvőszéki jelentés. Rendkívül frusztráló a helyzet, mert az elmondottak alapján Szerintem a jelentés nem annyira pozitív, sem Törökország, sem pedig az ottani akciók, vagy ne, az akciók hiánya miatt, az, a bizottság lépéseinek hiánya miatt. Riasztó, a, hogy a számvevőszék mikre derített fényt. Összefoglalva egy idézetet szeretnék felolvasni. A valóságban a források alkalmazása az ipari célok területén alig ha felelt meg bizonyos követelményeknek, e, az igazságügy függetlensége, korrupció elleni harc magas szinten, e, szervezetbűnözés elleni harc, sajtószabadság, az érdek ellentétek feloldása és a civil társadalom erősítése. Nos, a bizottsági elemzések alapján az előre haladás a területeken több éve nem kielégítőek, a török hatóságok politikai akarata hiánya miatt. Már önmagában ez az egy mondat azt jelenti számomra, hogy ha nem akarjuk, akkor hagyjuk kész ennyi. Frusztráló, hogy azt kell olvassuk, hogy minden egyes projektnél, egy kivételével talán, hiányzik a politikai akarat, a többinél pedig túl kevés az administratív alkalmazott vagy egyéb lényegtelen dolgot mondanak. Szóval olyan összegek vannak, amelyek messze vannak attól, ami vállalható. Ha végig gondoljuk, hogy a jelentésből az is olvasható, hogy Törökország egyre inkább távolodik az EU-tól. Tudom, hogy vannak olyan kollégák, egyebek között Johannes Hán osztrák biztos is, kicsit másként látja, mint én, de mindig rem, mert még ugye mindig reménykednek abban, hogy lenne valami értelme annak, hogy tovább vigyük a csatlakozási tárgyalásokat. De ha, hát hány, év, me, hány évig kell tárgyalni? Most már 99-től folyik, és egyre rosszabb, ahelyett, hogy bármi javulna. Ha valamikor majd egyszer eljutunk oda, akkor szerintem nem csak, hogy hogy meg kell szüntetni, hanem le kell teljesen állítani a forrásokat. Menekült kérdés, törökországi menekültáborokhoz ehhez semmi köze nincsen, külön kell választani, hiszen az egy másik támogatás, lehet, hogy ott segít Törökország és Európának, de a csatlakozásban nem tesz semmit. Egy kicsit keményen fogalmaztam, mert szerettem volna kiszűrni a bizottság szándékát, a bizottsági állásfoglalásra kíváncsi vagyok, és nem elég az, hogy egy ilyen soft jelentés bárhova oda tűznek az ajánlásoknál, eh, pedig a bizottság eh, nem tudom, hogy mindent elfogad, meg ezt is elfogadja, meg azt is elfogadja. Mit jelent ez? Mit jelent akkor, hogyha uh, itt változtatnak valamit, vagy mit tudom én, hogy mit csinálnak? Tehát ez az első kérdésem, hogy mit jelent egészen konkrétan hogyha a bizottság vele egyetért. A második dolog pedig ez a kondicionalitás. Ez azt jelenti, hogy ne egyszerűen nem élnek ezzel a lehetőséggel, különösen azokban a területeken nem, ahol kielégítő az előrelépés. A kondicionalitást miért nem használják? Vagy az érintett újra központosítás, ott miért nem élnek vele? az IPA 1-nél lehetőség van a differenciálásra, és arra is, hogy felfüggesszék a fizetést akkor, hogyha a demokrácia és jogállamiság alapelveit nem tartják be, másrészt pedig ez a, a, az IPA 2-nél már ez nincs meg ez a lehetőség. Igazából néha azt hiszem, hogy egyszerűen hülyeség ilyen pénzt kockáztatni, ha megnézzük, hogy kivel tárgyaljuk, és egyszerűen azt látjuk, hogy a partner nem akar, hanem a partner egyszerűen az ellenkező irányba akar menni. Ja. Aztán meg kell még azt is mondjam, hogy vége kell, véget kell vetni annak, hogy hazudjunk önmaguknak. Tudom, hogy nem beszéletek tovább. Köszönöm. Az Európai Bizottság nevében Hannelova asszony. Elnök asszony tisztelt képviselők, köszönöm szépen. Röviden szeretném hangsúlyozni, hogy a folyamat során kiváló kapcsolatok voltak, együtt, kiváló volt az együttműködés a számbevőszékkel. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és a kollégáknak. Schmidt asszony, osztjuk az ön frusztrációját a Törökországgal kapcsolatban és a politikai a dolgok politikai alakulásával kapcsolatban. Érdekes politika, Ukrajna után vizsgálni ezt a kérdést, ahol nagy a politikai szándék, megvan, megvan az, az, az igény arra, hogy jó irányba induljanak a dolgok, Törökországban más a helyzet. Hangsúlyozni szeretném, hogy a, pri, a tehát az előcsatlakozás esetében nem a bizottság, hanem a tagállamok azok, akiknek egy hangú döntést kell hozniuk, Hadd hangsúlyozzam azt, hogy konkrétan hogyan reagáltunk a számvevőszék ajánlásaira, három-négy pontot említenék először is. Már 2017-ben csökkentettük a finanszírozást 89 millió euróval, és a stratégiai párbeszéd kontextusában az Európai Parlamenttel hány biztos márciusban, március 20-án itt volt, és a bizottságnak azt a javaslatát ismertette, hogy az IPA egyezmény eh, keretében 759 millió eh, mm, eh, vagy csökkentsék a támogatást, ez 2053 millióra csökkenteni 2018, 19 és 20-ban a támogatást, ez a, tehát a javaslat, és egyetértünk, ez Sáke asszonynak is ez volt a véleménye, aki a jelentéstevő, hogy az egész IPA alapot felül kell vizsgálni Törökországra, mind az alacsony lehívási készség fényében, ami megint csak politikai dolgokra vezethető vissza. Úgyhogy másodszor pedig, amit tettünk, az az, hogy a támogatásunkat a magas prioritású vagy nagy prioritású területekre irányítottuk, demokrácia, alapjogok, civil társadalom támogatása, illetve az Európai Uniós programokban való részvétel. A következő itt, időszakra 2018 és 20 között az MFF maradványa eh, idejében a demokrácia és az jogállamiság terén elérte előre lépésekre helyezzük a hangsúlyt, tehát az igazságszolgáltatásban nem finanszírozunk már a projekteket, mert ez a terület nagyon nagy visszalépést mutatott, és súlyos aggodalmaink vannak a bírák függetlenségét illetően. A harmadik dolog, nagyobb figyelmet helyezünk a kondicionalitásra, a feltételrendszerre, és egyre nagyobb figyelmet fordítunk eh, erre. Egy, mi is tanulunk a korábbi hibáinkból a feltételek megfogalmazásában. Az utolsó dolog pedig az az, hogy tettünk lépéseket arra, hogy az a közvetlenül a delegáció által kezelt alapok esetében javítsuk az eljárást szemben a török hatóságok által kezelt alapokkal. 2017-ben a civil társadalmat támogató programunkban ami 18 milliós program, ezt a török kezelésből kivettük, és visszatettük be Európai Bizottsági kezelésbe, és meg fogjuk nézni a többi programban is, hogy milyen lehetőségek vannak, hogyan lehet ezt közvetlen kezelés alá venni. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen, akkor ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk. Rövid bemutatás, ez azt jelenti, hogy rövid bemutatás. Azt gondolom, hogy majd megint napirendre tűzzük ezt a témát, hiszen beszélnünk kell arról, hogy nagyon sajnálom, nem tudok szót adni, mert különben de nagyon elnyújtjuk a vitát. Csak 15 percünk volt erre, elnézést. Jó, akkor ezzel ezt a napi rendi pontot lezártuk, és lezártuk a nyilvános is, úgyhogy kérem, hogy mindenki menjen ki, kivéve a képviselőket és azokat, akik jogosultak itt maradni. Tanácsadók. A többieket arra kérem, hogy hagyják el a termet. Dankeschön. Wenn es geht, geräuschlos. Ha lehet, akkor csendben. Und ich möchte, dass wir auch die, äh, den, äh, die Übertragung im Web